Per favore, colleghi, volete prendere... Kedves kollégák, kérem, foglaljanak helyet. Folytatjuk most már az ülés nyilvános. Kérem, foglaljanak helyet, aki te nem érdekel, a következő rész, azt kérem hagyja el a termet. Logbiller nővel megbeszéltük azt, hogy ő lesz az elnöke ennek a résznek, amikor is itt lesznek a szakértők, akik Iránnal foglalkoznak, fogunk, arról fogunk beszélni, hogy milyen megközelítést alkalmaz majd az Európai Unió ebben a helyzetben. Át is adom a szót, tehát Lagbiller kolléganőnek. Köszönöm elnök úr, és köszönöm önnek is, meg az összes képviselőnek, aki részt vesz az EU irányal kapcsolatos politikájának eszmecseréjében. Az Európai Parlamentben a választások után tavaly júniusban is intenzíven foglalkoztunk az iráni belüli helyzettel, meg azóta is. Az egyre növekvő elnyomással, a békés töntetők elnyomásával, foglalkoztunk, illetve azon állami intézkedésekkel, amelyek kivívták a rendszer kritikáját, és tavaly októberben egy európai parlamenti állásfoglalás is született e tárgyban. Amikor a NAU javaslatára bizonyos előrelépések történtek az atomprogram kapcsán, és felmerült az, hogy külföldön dúsítják, talán majd dúsítatják az urániumot az irániak. Ez ígéretes volt, ám sajnálatos módon nem, ezek a tárgyalások mégsem vezettek eredményre, sőt, ellenkező megállapítást kell tegyünk. Azok a titkos lépések, melyek az uránium Iránon belüli dúsításáról szóltak, nyilvánosságra kerültek, és az ENSZ-BT is megtárgyalta, hogy kell erőteljesebb szankciókat tenni, hogyha nem lesz áttörés. Aztán februárban egy második állásfoglalást foglalott az Európai Parlament, mely felhívja a figyelmet a súlyos emberjogsértésekre Iránban, és azokra a kudarcra ítélt erőfeszítésekre, amelyek politikai megoldásra törekedtek az atomprogram tárgyában. Így aztán helyén való, hogy meghallgatást szervezünk az AFET körében, mert hogy az elnök úr is elmondotta, saját kezdeményezési jelentést vagyunk irandú Iránról, és folyik a nemzetközi vita is a szankciók tárgyában, az, Európa, az NSBT körében is, meg az Európai Unió szintjén is. Ezért is örülök olyan nagyon, hogy itt ülnek szakértőink. Röviden bemutatnám őket, és aztán arra kérem őket, hogy éljenek hivatkozattal, és aztán megnyitjuk a vitát. Először a Walter Post doktort üdvözlöm, aki a berlini tudományos és politikai alapítvány kutatója, közel-kelettel Afrikával foglalkozó szakértő. Kutatási területe az az iráni kül- és bizt- belpolitika, az iráni védelmi és biztonságpolitika, a politikai rendszer és ideológia, illetve az irán-európai kapcsolatrendszer. Jelen pillanatban leginkább az átalakulási folyamat elemzésével foglalkozik, a neofundamentalista eh, rezsim átalakulásával foglalkozik Posúr. Aztán üdvözlöm Firuzét Nav- Nahavandi professzorasszonyt, aki a Brüsszeli Egyetemen oktató, a társadalmi politikai, a, nem, a közel-keleti nem arab államok a kutatási területe számos publikációt jegyez. Nahavandi asszony már járt az EP-ben, szakértőként az irány delegáció vendége volt már és igaz ez másik vendégünkre, Ruzbek Parsi doktorra is, aki már a szankciókról ö, referált az EP-n belül, a Párizsi Biztonsági Biztonságtudományi Intézet munkatársa, Európában és az Egyesült Államokban fejti ki tevékenységét. Ő is ö, számos tanulmány szerzője. Először Possúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A belső helyzetről fogok röviden beszélni. A zöld mozgalom alapvetően rezsim párti. Uh, Karubis párti, the followers of Hatami. Rafencseni pártja, és sorolhatnám neveket. A civil társadalom csoportjai közül jó néhányan csatlakoztak, például a nő, jogi mozgalom és a szabadság mozgalom. Ugyanakkor Perubi és Muszovi és mások mozgalmai inkább a rezsim részét képezik, és az évek alatt a hatalomban is részt vállaltak. a régi reformista koalíció nem csak az iszlám rezsim reform erőiből áll, hanem világiak, demokraták és kisebbségek képviselői. Ezek együtt komoly aggodalmat nem jelentenének a rezsim számára, hogyha nem lenne társadalmi frusztráció és engedetlenség, 2009. júniusában csúcsosodott ez ki. Mi is a modus operandi? Egészen mostanáig a spontaneitás, a tömeges tüntetések, a zöld mozgalom vezetői Karubi Muszami alapvetően irányt próbáltak adni, mutatni, de a fiatalok körében ez a mozgalom nagyon aktív ideológiai jiu-jitsu-ra beszéltünk, <laughs> ahhoz, hogy az alkotmány, a zöld mozgalom képviselői és a követőik tömegei a 79-es iszlám forradalom módszereit, vagy, vagy bizonyos fokon az ott már egyszer bevált módokat kopírozzák, és ez így iszlám ellenes, iszlám rendszer ellenesnek nem mondható. Ahogy azt láthatjuk, a női mozgalom kivételével nincs komoly kapcsolatuk a külső országokkal. A, ezek elsősorban tehát országon belüli ellenzéki erők. mozgalom sikere a rendszer reakcióiból mérhető le. 2009-ben mit akartak, egyre világosabbá válik, a reformelőket próbálták eh, a korábban a rezsimhez eh, lojális erőket próbálták valahogy eh, lenni tenni. Ahmedinejad beszédében azt mondta, hogy további áldozatokra van szükség, valamilyen iszlám utópiáról van szó, tehát az iszlám köztársaságot, ezt a protodemokratikus struktúrákat ö, teljesen feladják egy totalitárius és utopisztikus, utopikus ö, rendszert hoznának létre, ami talán még ijesztőbb. Az elnök kisebbségben van ezzel a véleményével, azonban ez változik, és egyre dominánsabbá válnak ezek a hangok. Ugyanakkor annak köszönhetően, hogy az utcán ilyen komoly tüntetések alakultak ki, most próbálják megtartani a hatalmat, de ez sokáig nem tartható. Larry Jenny úr egy kiegyező hangvételű levelet kellett, hogy írjon, ezért a erőket is próbálják megnyerni maguknak, az a reformvezetőket, és megpróbálják elszigetelni azokat a zöld mozgalomon belüli, nevezzük úgy szakadárabb erőket. Komolyan megpróbálták a demokrácia szót teljesen mellőzni reggiani végül. Nem republikánus, hanem demokratikus államként kellett, hogy megemlítse Iránt kétszer is egy nyilvános beszédében. Megosztott át a zöld mozgalom. Az első lépés a rendszer első gondolata, mi szerint egy teljesen eh, elnyomó, eh, totalitárius államot alakítsanak ki. Eh, ezt egyelőre sikerült megállítania, megakadályozni a zöld mozgalomnak. A kérdés az, hogy a zöld mozgalom egyben tartható-e. 2009. június -e óta a rendszer a rezsim azon politikai pártok követőit és szervezetek követőit üldözte, amelyek eh, teljesen törvényesen bejegyzett, vagy akár iszlámista szervezetek, például az iszlám forradalom pártja, a Mujahedin iszlám eh, forradalom pártja, vagy az iszlám front. Csendben, de hatékonyan lecsaptak mindezekre. A cél az, hogy ezeket az um, erő, ezek az erők ne tudjanak az országban igazán szövetkezni. Az úgynevezett vezetők, akik inkább a saját pártjukat képviselik, nem egységesen szólalnak eh, meg, nem egységesen lépnek fel. Ez ideig sikerült eh, politikai üzeneteken megelőzni az, azt, hogy a igazi forrongás kitörjön az országban. Püroszi győzelmet várunk, várhatunk az elkövetkezendő hónapban a rezsimrendszerről, de az emberi jogok lábbal tiprás, amelyről majd kollégáim többen szólnak, garantálják, hogy a frusztráció nem fog megszűnni, Továbbá a társadalmi helyzet, az elégedetlenség további frusztrációt, a frusztráció szintjét tovább növeli, és a zöld mozgalom átalakulhat. Az elkövetkezendő hónapokban valószínűleg tovább viszik, amit elkezdtek. A nagy, a rezsim fő célja az, hogy a legális törvényes pártokat és a zöld mozgalom legnagy, legfontosabb vezetőit megnyerjék eh, maguk számára. Ez szerintem nem fog sikerni. Eh, a ellenzék, a zöld mozgalom és a rezsim, a reformisták, a nem reformisták eh, és a neofundamentalisták közötti padhelyzet. Tehát részben ez okozza. Egyelőre áttörés nem sikerült elérni. Kiegyezés, kiegyezés felé sem történt előre lépés, de a helyzet sem romlott tovább. Köszönöm szépen. Nahavandi professzori a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid idő alatt megpróbálom három részbe tagolni mindazt, amit el szeretnék mondani, és megpróbálom kiemelni mindaz, ami alapvetőnek tűnik számomra, annak érdekében, hogy megértsük az emberi jogok helyzetet Iránban. Arra kértek engem ugyanis, hogy ezzel a témával foglalkozzak. Megpróbálom tehát a keretet felvázolni, aztán néhány dolgot kiemelni az emberi jogok kérdésében, és utána azt szeretném felvázolni, hogy mit lehetne tenni Európából. Néhány elemet szeretnék feltüntetni annak érdekében, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen úgy vélem, hogy nem szabad elfelejteni, hogy Irén Szlán Isz, Irán iszlámik, iszlám köztársasága, mint ahogy Kína, az a két ország, amelyek a legnagyobb kivégzések számát tudják felmutatni, illetve az emberi jogok sértése tekintetében is a legnagyobb számot tudják felmutatni. Ezeket az adatokat nem szabad elfelejteni. Második elem, úgy vélem, hogy elfelejtjük manapság, hogy amikor Iránnal beszélünk, egy iszlám köztársaságról van szó. Iszlám köztársaság az azt jelenti, hogy egy teokráciáról van szó. És ez tükröződik az alkotmányban, és ez 1979 óta így van. A teokráciára épülő kormánynál a hatalom Isten kezében van, és nem a lakosság kezében. Akkor is, hogyha egy sor olyan tény van, olyan sor van, paragrafus van az alkotmányban, amelyik a ö, lakosságról beszél. Az emberi jogok kérdésében nem szabad elfelejteni, hogy az igazi szuverén hatalom maga az Isten. Ez egy ref referendumot, egy referendumot szerveztek ezzel kapcsolatosan, és ez a teokrácia azt teszi lehetővé, hogy minden iráni alá van rendelve a hatalomnak. A legfelsőbb vallási vezető az, aki rendelkezik a hatalommal. Nem szabad eztről megfeledkezni. Amikor megnézzük a, az alkotmány és a különböző pártoknak a programját, egy sor ellentmondásra fogunk lenni élni, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mi történik Iránban, mert mindent találunk a és mindennek az ellenkezőjét. Például az szerepel, hogy a nők egyenlőek a férfiakkal, ugyanakkor az is szerepel, hogy a nők alá vannak rendelve a férfiaknak. Tehát egy sor olyan feltevés van, és egy sor olyan elem van, amelyik igen ellentmondásos, és ezt is figyelembe kell venni. A jelenlegi helyzetet illetően ez a rezsim, ennek a rezsimnek semmilyen problémát nem jelent megtámadni az ellenzéket, ugyanis feljogosultnak érzi magát arra, hogy bármilyen eszköz bevethessen, ugyanis Istentől kapta a hatalmát. 1979-ben voltak azok a bizonyos beszédek, amelyek elhangzottak, amelyek megalapoztak ezt a teokráciát, és ezek megint előjöttek folyamatosan, megismétlik ezeket a témákat, és úgy velem, hogy ezeket figyelembe kell venni, és ki kell hangsúlyozni annak érdekében, hogy megértsük a teljes politikai keretet, amelyen belül gondolkodni kell. Nem fogom megismételni mindazt, amelyet a kollégák már elmondták a emberi jogok kérdésében, de azt kell mondani, hogy egy egyfajta folytonosság, vagy egy fejlődés, de negatív értelemben, ami az elnyomást illeti, egy olyan elnyomás, melyik nem új tényező irányban. A szegregáció az egyetemeknél, a munkavállalásnál, a szegregáció az em, a férfiak és nők között, hogy hogyan kezelik a kisebbségeket, a kisebbségeket ellenőrzik, nyomás alatt vannak, elnyomják, rosszul bánnak vele. Ha a nőkről van szó, kiskorúak, homoszexuálisokat is lehetne említeni, mindenhol ugyanez a helyzet, a kiskorúak helyzete, és ez szörnyű. Iránban mindenki tud erről. Ebben a rezsimben egy sor ellenálló van, egy sor, sor ellenállás van, egy sor feszültség van, és ezeket nem lehet elmagyarázni az előbb felvázolt képpel van egy ellentmondás, egyrészt egy rezsim, amelyik Istentől kapja hatalmát, fiatalok a lakosság többsége, azok az emberek, akik most tüntetnek, ők már ebben a rendszerben nőttek föl, nem ismernek más rendszert individualista és, kom- és közösségi az ideológia emögött, a lakosság többség városi, de ugyanakkor azt látjuk, hogy eltűnik a város és vidék közötti ellen, életét, meg kell nézni, hogy milyen szabadságról van szó, politikai szabadságról, vagy fogyasztási eh, szabadságot akarnak eh, a tüntetők. Ezt tisztázni kell úgy szinten itt. Nos, összefoglaltam a keretet, mit tehetünk ebben, eh, ezekben a körülmények, ebben a ezek körülmények között? Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak mindenképpen el kell eh, kerülnie a párhuzamos eh, kötelességvállalásokat, mert ez aláásna Európa szavahihetőségét. Már pedig Európa szavahihetősége nagyon fontos, a kettős nyelvezet el kell kerülni, nem szabad eh, eljátszani a szavahihetőségünket. Manapság ki lehet emelni, hogy mi történik. Az újságok megírják mindaz, ami történik. E európai országok tárgyaltak e, Iránnal, az amerikai amerikaiak is, amerikaiak nagyon nagy befektetéseket tettek, több mint 10 milliárd dollárnyi amerikai befektetés van Iránban, de nincsen semmilyen szavahihetőségük. Amikor a politika, politikusok Európában nem tudják irányítani és kordában tartani a gazdaságukat, hogyan akarják irányítani a világot. Tehát nem szabad ebben a csapdába esni. nagyon nehéz eh, a gazdasági helyzetet megmenteni. Mm, nagyon gyorsan beszélek, azért mert kevés az időm. Meg kell próbálni megérteni, hogy mit is mondanak, mit is akarnak az irániak. Meg kell érteni, hogy ők, hogy mi a világnézetük, hogyan látják. Nem azt mondom, hogy meg kell nekik bocsájtani mindent, meg kell próbálni őket megérteni. A szankciókat illetően talán nem fogok tudni erről beszélni. Úgy vélem, a, az állam süket, süket a mi kérésénkre, ami a lakosságot illeti. ők harcolnak, megpróbálunk a gazdaság terén párbeszédet folytatni az állammal, de úgy vélem, hogy a legfontosabb az, hogy támogassuk a lakosságot. Ami a nukleáris programot illeti, nagyon érdekes lenne párhúzamot húzni a kúbai 63-as nukleáris rakéta válsággal, hogy megértsük, hogy mit szeretnének az irániak. Nem tudjuk letagadni azt, hogy az irániak megpróbálnak valami nukleáris fegyverhez jutni, de ugyanakkor ezáltal megpróbálhatnánk megérteni a motivációikat. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm, professzor asszony. Most megadom a szót Pársi doktornak. Um, Köszönöm. Én a regionális aspektusról kell, hogy szóljak, röviden ezt megteszem, és utolsóként visszatérek az előttem szólók által felvetett kérdésekre is. Ami a régiót illeti, az egyik hiányosság, az egyik nehézség, amivel újra és újra szembesülünk, az egy közös biztonsági keret hiánya ha a közel-keletet, főként a Perzsőből térségét vizsgáljuk, akkor láthatjuk az itteni országok ambivalensen állnak eh, Iránhoz. Egyrészt van egy történelmi rivalizálás, félelem, hiszen ő, ő eh, Irán a legnagyobb szomszéd, most az atom kérdéstől teljesen függetlenül. Ugyanakkor <clears throat> szomszédként nagyon is jól tudják, hogy mit, milyen katasztrofális következményei lehetnek annak, hogyha fegyveres konfliktussá fajul a dolog. Ezért, hogyha a Perzsőből déli partján lévő országokat tekintjük, akkor egyrészt szeretnék, hogyha teljesen civil célokat e, szolgálna az atomprogram, és erre garanciákat is kapnának. Ugyanakkor nincs étvágyuk, kedvük arra, hogy folytassák ezt a póker játékot, amely szinte elkerülhetetlenül fegyveres konfliktushoz vezet. Ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor a szomszédokról beszélünk. A Perzsa déli partján jó néhány országnak jó kapcsolata van Iránnak, például Katárnak kereskedelmi kapcsolatok kötik össze a két országot. Az Egyesült Arab Emirátus nagyon fontos partner az egész öböl. Kölcsönös félelmek vannak etnikai, vallási szempontokból. Iránban mindig félnek attól, hogy vallási és etnikai megosztottságot alakítanak ki, főként keleten, Pakisztán felé. Ugyanakkor a Perzsőből ben a sia, sita kisebbség, attól függően, hogy a sita a kisebbséget a teheráni kormányzat e, valahogy e, felbújtja. Egymásra hatnak tehát ezek a félelmek, és mindenki bizonyos mértékben megpróbál ellenállni a kísértésnek. Vannak persze vádak, vádaskodások mindkét oldalról, erre vonatkozóan spekulálhatunk, hogy mennyi ezeknek a valóság tartalma, mennyi az alapja. Röviden visszatérve a közös biztonság politikai keretre, a közös megközelítésre, mindenki egy olyan nulla összegű játékként, játszmaként látják ezt, közel-keleten és Amerikában is. Tehát amíg az Irán körülvevő országok nem akarnak fegyveres konfliktust, ugyanakkor attól is félnek, hogy kimaradnak ebből a játszmából, hogyha kibékülés indul, kiegyezésre kerül sor Amerika és Irán között az atom mm, kérdést figyelmen kívül hagyva is elmondhatjuk, hogy nem lehet azt elképzelni, hogy az együtt élés az ne az elrettentésen alapuljon. Na ez okozza igazán a probléma velejét. Most pedig röviden visszatérnék azokra a kérdésekre, amelyekről beszéltek a kollégáim. Főként a szankciókra vonatkozóan. Az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak a további szankciókkal kapcsolatban, pontosan az, hogy mi ezeknek a célja. Mit kívánunk elérni a szankciókkal. Az ENSZ szankciói az atomkérdésre eh, koncentrálnak, és ilyen szempontból célzott szankciókról beszéltünk, hiszen konkrét célokat várnak ezektől a szankcióktól. Vannak olyan országok, amelyek 30 éve alkalmaznak szankciókat Iránnal szemben, például Amerika. Nem látom, hogy mit értek volna el ezekkel. Célzott további szankciók gondolata azon a feltételezésen alapul, hogy van Iránon belül olyan konkrét cél, amelyet el lehet érni, és amely majd kihatással lenne, például az atomkérésre, hogy akár tovább megyek az egész rendszer, az egész rezsimre. Ezek a szankciók elkerülhetetlenül a társadalom egészére kihatással lesznek. Ez elkerülhetetlen a kérdés, tehát akkor az, hogy mit gondolunk, hogyan fog reagálni az iráni társadalom. A káros közösségi hatású szankciók mindenkire kihatással lesznek, eh, és veszélyes játék az arra játszunk, hogyha, hogy csak a saját kormányunknak eh, fognak eh, hinni. Az emberjogi kérdés politikai spektrumon belül nincsenek elég nagy véleménykülönbségek, egyszerűen ez nem jön, szóba sem jön a belpolitikában. Tehát, hogyha Iránon belül várunk reakciót, akkor az emberjogi kérdések sokkal fontosabbak, hiszen e téren igenis van érdemi vita. Nyilván jó oka. Egy ilyen párbeszéd a politikai szintén nem egy konkrét frakciójára korlátozódik, és ez éppen ezért célvezető, hiszen nem akarunk mi az belpolitikai facipáján új játékosként megjelenni, nem akarunk itt ilyen szabályok szerint játszani az atomenergia kérdésében, vagy atomkérdésben nem lehet előrelépni, az emberjogi kérdések az a terület, ahol hitelességet remélhetünk, mind Iránon belül, mind Iránon kívül. Köszönöm. Köszönöm, tanár úr. Az értékelését és a javaslatait. Most pedig 12.40-ig van maximum időnk a vitára, utána a fordítók, pontosabban a tolmácsok már nem állnak rendelkezésre. A listát. Megnyitom, aztán majd lezárom. Én is megfogalmaznék egy kérdést, posúr, önnek címzezve. A a zöld mozgalmat a kormány némileg sikerre lebénította az információs technológia alkalmazásával. Ezzel kapcsolatban a civil társadalom kapcsán felmerül a kérdés, hogy európai államok különféle csoportokat igyekeznek támogatni az új internetes technológiák hozzáférésében, ez persze megint csak kapcsolódik a szankciók kérdéséhez is. Belder úr az első a hozzászólási listámon. Belder úr, hahó. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a három meghívott eh, szakértőnek a szeretmondatot mondani, Um, a nagyon érdekes dolgokat hallhatunk tőlük. Felmerül bennem, hogy jelenleg, amit irányban látunk és tapasztalunk, a forradalmi gárda, illetve a klérus, a klerikális réteg teljesen más, és tehát a különböző iskolák ezek teljesen eltér a gondolkodás mondjuk, hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, hogyan lehet őket párbeszédre bírni. A, az arab kisebbségen e, komoly nyomás e, van, ezekről hallhatunk, talán ez az egyik olyan terület, ami e, gyenge pontja lehet a rezsimnek. A cyber vagy kiber hadviseléssel kapcsolatban. Persze, hogy foglalkoztat bennünket az atom kérdés, de jó néhány más alapjogi eh, kérdés is eh, van, ami, hasonló, ami legalább ugyanolyan égető, és amelyről nem beszélünk eleget. Az emberek szabadsága és alapjogainak tiszteletben tartása az, amelyről nagyon sokat kell beszélnünk, eh, hiszen az elnyomástól szemennek nap mint nap ezek az emberek. Fontos, hogy ne csak az atomenergia, atomkérdésre koncentráljunk. Nagyon köszönöm. Mindenkitől azt kérem, hogy röviden kérdezzem, mert hogy nincs csak időnk, és hát meg kell hallgatni a válaszokat is nyilvánvalóan. Gomes asszony. Thank you for the fascinating... Köszönöm. Nagyon izgalmas bevezetőjüket. Nagyon érdekes volt hallgatni hogy önök azt mondják, hogy a, az atom probléma feloldása az emberi jogok révén lehetséges, ha jól értelmeztem a szavaikat. Párszi úr szavait. És valóban észszerű a figyelmeztetés, nem lehet az emberi jogok kárára megoldani az atom fegyver problémáját. Nem csak arról van szó, hogy megtaláljuk az okos szankciókat az atomprogram alásárására, hanem felmerül a kérdés, hogy milyen proaktív lépéseket tehetünk az emberi jogok elősegítésére. Például az Euronews farsi, azaz perzsa nyelvű adása is eszköz lehet. Vajon ez a kérdés Iránnal kapcsolatban, nem csak Iránnal kapcsolatban felmerül. A népi mujahedin mozgalom ismeretes. Kérdésem, hogy milyen hitelessége van Iránban ennek a mozgalomnak? Sok képviselő számára nagyon fontos világosan lássuk, nevezessenek félre bennünket. Elnök, köszönöm Gomes asszony Gáller úr. Két rövid kérdés. Az egyik a nemzeti kisebbségeket illeti. Az önök ismeretei szerint eddig a zöld mozgalomban mennyiben vettek részt a kisebbségek, és a jövőbeli Iránban talán fontos lehet, hogy az állami centralizmus, a központi irányítás eltávolodva a kisebbségek nagyobb jogokat kapjanak. Egyesek szerint a kisebbségek akár többséget is képezhetnek az ország lakosságában. Ön szerint a személyes célzott szankciók hasznosak lehetnek-e név szerint nevezve azokat a fő funkcionálisokat, akiket sújtani kíván a szankció. Kiut, beutazási tilalom, bankszámlák befagyasztása. Van-e ennek hatása? Ugye, hogy több ezrek dolgoznak a, a, a Pazdarámban, tehát az iszlám, iszlámgárdában, meg máshol vezetők, funkcionárosok feltéve, ha felteszünk a szankciós listára az EU részéről, annak már önmagában hatása volna, szerintem. És ez nem sérteni a lakosokat, az állampolgárokat, hanem így egyszerűen pellengére állítana azokat, akik felelősek a rezsim bűneiért, és önök szerint ez a módszertan nem gyakorolna nyomást a, a rezsimre, és nem volna hasznos az országon belül. Köszönöm, mondja az elnök Szalátú úr. A következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy felvetést szeretnék tenni. Az én politikai tapasztalat múltamban meg megszoktam, az, hogy beszéljünk világosan. Azt hiszem, hogy a szakértőink minden elképzelés felül múltak, mert kiválóan felvázoltak a helyzetet. Nézzük meg, hogy pontosan milyen, ho, mi is a helyzet. Önök úgy gondolják, hogy ez az isteni törvény, amelyik szörnyűségeket okozott ebben az országban, hogy mi talán úgy gondolhatnánk, hogy hát ők így gondolkodnak, de mi nem így gondolkodunk. Nos, ők egyetértenek ezzel a fajta törvénykezéssel, az isteni törvényhozással. Egy másik kérdést szeretnék feltenni, mégpedig felvetedik a kérdés az első annak, hogy az Európai Unió fölvegye a e, kapcsolatot az ellenzéki erőkkel, és ennek mi a lehetőség és mi a következménye. Harmadik, egy, az Európai Unió kérhetne egy moratóriumot a kivégzéseknél, e, annak érdekében, hogy elindítsák a tárgyalásokat addig is. Mivel, hogy önök szakértői a témának, szeretném az önök véleményet tudni. Kérem a továbbiakhoz, hogy röviden kérdezzenek. Köszönöm, köszönöm a hozzászólásokat. A szankciók kérdését érinteném, mert egy nagyon összef- bonyolult összefüggés rendszerben érvényesülnek. Nem sok tapasztalatunk van az atomprogramok elleni fellépésben, viszont az emberi jogok védelmében igen. És ez, ez fontos is, mert hogy egyszerűen sértő az, hogy, hogy Irán mennyire semmibe veszi ezeket a jogokat. Az okos szankciók, illetve az emberiség ellen elkövetett bűnökkel vádlottak listára helyezése, illetve a kommunikációt javító szoftverek terjesztése, amely a társadalom nyitottságát szolgálná, lehetnek eszközök. A szakértőink mit várnak a kommunikációs technológiák szankciójának felfüggesztéséről? Önök szerint az Európai Unió kéne, hogy követ, követse ezt. Köszönöm szépen, Lechner úr, a szó. Rövid leszek. Szó esett a gazdasági kapcsolatokról, és azokról az szerződésekről, amelyeket a nyugati cégek kötnek az iráni rezsimmel, és a, a, hát a kettős erkölcsi mérce alkalmazásáról. Azonban, ha végig gondolom, akkor ez a szankciókhoz is elvezet bennünket, tehát, hogy az átfogó módon kéne felfüggeszteni a gazdasági kapcsolatokat, ám ez a lakosságot sújtaná. Vajon ez pozitív eredményekre vezet-e? Tehát a kettő szétválasztható-e, vagy, vagy feltétlenül összekapcsolódik? Elnök, köszönöm szépen. Lehetetlen feladat az, hogy megválaszoljanak minden kérdést, mégis meg kell próbálni. Possúr. Concerning uh, internet uh, site. Ami a kiberháborút, az internetet illeti, az irániak mindent megszereznek, amire szükségük van legálisan, fél legálisan Teheránban. Minden ö, szoftvert ö, megtalálhatunk, a rezsim az internetet bevezett, és az elétől fogva nagyon okosan használta a saját céljaira. A kiberháborúban nagyon jók, Vannak, akik elmúlt tíz évben csak azt tanulmányozták, hogy az internet milyen hatással van a társadalomra. Széleskörű vita folyik erről. Nem félnek az internet használattól, nem félnek attól, hogy az emberek az internetet használják, figyelemmel követik Amikor szükséges volt, akkor a sávszélességet csökkentették. Nem tudom, hogy ezt ne, hogyan tudnak megakadályozni. A távközlés amúgy is állam kezében van. Ami igazán persze bizonyos szájtokat, honlapokat blokkolnak, de inkább azt foglalkoztatja őket, hogy az emberek az internetet a nagy tömegrendezvények szervezésére eh, is, tud, is használhatják. Nem magával az internettel van bajuk. Felkészültek arra, hogy mit kezdjenek. Ugyanakkor az internet eh, kalózkodás igen elterjedt. Ami az etnikai kisebbségeket illeti, legdrámaibb helyzet, a két ideológiai hátterű ellenzék ellenségeskedés van, ez Belugisztánban elsősorban keleten, ahol nincs ahol elfogták Abdumelek képét. A kisebbségekkel szemben többé-kevésbé toleráns, a saját nyelvüket is használhatják, vannak keresztény képviselők is, mégis az alkotmány egy dolog, a valóság, eh, a valós helyzet mindig más. A szunnita eh, iszlám, az ellenzék, a határhelyzet, mint például a kurdok esetében mindig lesznek, vannak és lesznek feszültségek. Akár azt is mondhatnánk, hogy az iráni rezsim nem feltétlenül tartja magát a saját alkotmányához, annak minden rendelkezéséhez az etnikai kisebbségekkel kapcsolatban, hogy diplomatikusan fogalmazzak. A forradalmi gárda, talán majd a kollégák bővebben szólnak erről. On the Revolutionary Guards, yes. Mégis én, na jó. És a klérus, a papok, a papság, a síta klérus, papság mindig is rezsimellenes volt, Khomeini és társai, ők nem vallási, hanem inkább politikus, politikai vezetők voltak. Vannak persze radikális, fundamentalista papok is, és vannak olyanok is, akik arról próbálnak meggyőzni bennünket, hogy az iszlám és az emberi jogok összeegyeztethetőek soha nem volt még annyi pap ajatolla, e, egyszerű papok, soha nem voltak még ennyien rács mögött, mint most. A gárda helyzete érdekes, 80 es években fiatalok, mostanra 40-50 évesek vettek fel, és ők, akar, ők se akarják maguk részét. Nézd, hogy az időt, a határokat tartanunk kell. Navandi asszony. Megpróbálok röviden szólni. Nos, visszatérnék, visszatérnék a papság kérdésére, amit a kollégám említett. Nagyon sok pap börtönben van, vagy ellenőrzött házi őrizetben van, különleges bíróságok és különleges büntetések sújtják a papság tagjait. Nem szabad elfelejteni, hát, hogy ők azok, akik a legkeményebb elnyomást viselik el. Valamilyen módon a papság a remény a jövőben. Bizony azért, mert ők, a papság azt akarja, hogy válasszuk külön a politikát a vallástól, és azt hiszem, hogy ez lenne egy kiút a jelenlegi helyzetből. Ami az ellenzéket illeti, és a muedzsinek helyzetét illeti, kint sem, és belül sem, a véleményem szerint nem léteznek ellenzéki vezetők. Különböző mozgalmak vannak, elkülönülten dolgoznak, Muszavi úrra gondolok, és másokra, ők valamilyen módon csatlakoztak a tüntetésekhez, de nem vezetőként léptek föl, valamilyen módon nem a mujahidinnek nem jelentenek alternatívát rosszabb nagyon sok iráni számára, mint a jelenlegi eh, kormány. Mi úgy gondoljuk, az irániak úgy gondolják, hogy eh, rosszabbak. Nagyon aktívak, eh, van támogatottságuk is, nyugati térségekben nagyon, sok, nagyon sokat értek el, de nem lehet azt mondani, hogy az irániak többsége támogatja őket. Még egy pillanatra visszatérnek a kisebbségek helyzetére. Évek óta ezt a kérdést talán elrejtette az, hogy vannak az irániak, és igazándiból nincs nagy eltérés a lakosságon belül és a különböző pártokon belül, pártok között. Jelenleg ez kezd előtérbe kerülni, bizonyos kisebbségek kezdenek előjönni, sértődötten reagálnak a helyzetükre, követeléseik vannak egyes a lakosság, egyes lakos etnikai csoportoknak a többiekkel szemben, a többséggel szemben, ami az isteni törvénykezést illeti, nem tudom, hogy van-e valami, amit meg kell érteni ezen belül, úgy vélem személyesen, hogy nem szabad összekeverni a dolgokat, a politikát és a vallást külön kell választani. Az irániak ezt nem értették meg jól, amikor a referendumnál szavaztak a teokráciáról, ezt az imént említettem, ami a moratóriumot illeti nem látom, hogy miért fogadnának el egy ilyen moratóriumot, mert nem fogadnak el semmilyen párbeszédet sem, nem akarnak semmilyen párbeszédet folytatni, azt mondják, hogy azért, mert nem szavihetőek a tárgyaló partnerek. Ami a szankciókat illeti, a szankciók É, azokat sújtaná, akik, hogyha a szankciók azokat sújtaná, akik valójában a gazdaságot tartják a kezükbe Iránban, akkor tényleg hatékony lenne. De Egyenlőre például az történik, hogy lezárni bizonyos iráni eh, személyek bankszámláit, de hát ez nem tudni, hogy mennyire jó, vagy mennyire eh, nem jó, mert nem tudjuk, amik a következményei. Köszönöm szépen, a végén pedig Pászi úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Mindenek előtt úgy gondolom, hogy az iráni alkotmány elve tartalmaz skizofrén elemeket de még ezt az alkotmányt is el lehetne viselni, hogyha be a rezsim. Nagyon sok szabadságjogot tartalmaz tudni az iráni alkotmány. A gond az, hogy az állam nem tartja ezeket tiszteletben. Ami az ellenzéket illeti, én optimistább vagyok a hazai ö, ellenzékek kapcsolatban, míg a külföldi ellenzéket illetően ez csak akkor hiteles, hogyha csatlakozik a hazai ellenzékkel. A Mujahedin Kalk, a népi Mujahedin mozgalom már rég elvesztette a hitelességét, már akkor, amikor annak idején Saddam hussein együtt harcoltak Irán ellen. Csak ilyen helyeken nyugaton van némi hitelessége, Iránon belül senki sem hisz bennük. Ami a szankciókat illeti, egy kicsit a paradigmán kívül kell gondolkoznunk, igen, lehet egyes csoportokat megcélozni a kormányzati struktúrán belül a szankciókkal, ám ha a hosszú távú cél az, hogy lazítsuk a, az állam radikális szorítását, és valami módon normalitásra szorítsuk. Belpolitikájában is, meg a szomszédságával való kapcsolataiban is, akkor, akkor be kell vonni őket a folyamatokba. Csak egyetlen országról tudjuk, hogy a belpolitikát meg a külpolitikát változtatta volna, ez Dél-Afrika volt. Ez egy a, a szabály aluli kivételként értékelhető, nem a szabályként. Tehát azért úgy kell érvelnünk, hogy Iránnal kapcsolatot kell építeni minden szinten, minden kérdésben, semmint, hogy sarokba, sarokba szorítsuk. Mert az nem fogja őket együttműködésre szorítani, mert hogy nem tudjuk ellenőrizni. Már nem a 19. századot éljük, amikor a brit flotta egyszerűen blokkád alá vont egy országot, amit nem ízlek neki. Kínával kell számolnunk, hogyha Irán sorokba szorítjuk. Elnök, köszönöm. Köszönöm mind a három szakértőnk. Nagyon tanulságos és érdekes gondolatait. Az órára pillantva pedig köszönöm a figyelmüket, és zárom az ülést, más dolgom nincs.